Iniziamo allora i lavori della plenaria della nostra commissione. Kezdjük el a munkánkat, jó reggelt kívánok mindenkinek! 10 óra 30-kor fogunk szavazni, úgyhogy haladnunk kell. Két napi rendi ponttal kell foglalkoznunk. Az első a parlament eljárási szabályzata 90. cikkének módosítása a nemzeti megállapodások vonatkozásával az INTA szakbizottság elnökétől érkezett ez a kezdeményezés. Ő mondta, hogy a, a tanácsbeli eljárás nincs összhangban a saját szabályainkkal. Kértek egy jogi szakvéleményt, kiderült, hogy a mi szabályzatunkat kell módosítani, igazítani a szerződéshez. Martin úr az előadó, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr ahogy ön is említette, az Intaszakbizottság elnöke kezdeményezte. Ugyanakkor had emlékeztesek, hogy Brok úr, a külügyi szakbizottság elnöke is kérte ezt kisé eltérő okoknál fogva. Három szabálymódosítást javaslok a 90 per 4, 5 és 6-os bekezdéseknél, és az lenne a célunk, hogy a parlament szabályzata a szerződéssel összhangban legyen. 90 per 4-es annyit mondanék, hogy csak a folyóban a lévő tárgyásokról mondhatunk véleményt, a lezárt megállapodásokról nem. Brock úr azt mondta, hogy fontos lenne, hogy a tárgyalások végén is mondhassunk véleményt, és a szakbizottságoknak kifejezetten jogot kellene adni arra, hogy véleményt mondjanak a nemzetközi megállapodásokról. A szakbizottságok egyébként eddig is mondtak véleményt, csak a szabályok nem tették ezt lehetővé, úgyhogy jó lenne, hogyha a szokások így összhangba kerülnének a gyakorlattal az egyes bekezdés nem okozott problémát, de Moreira úrral egyeztettem, ki azt mondta, hogy fontos lenne, hogy a megállapodás. Tehát neki az a véleménye, hogy mi helyt, a nemzetközi megállapodás megszületett, akkor nem lehet módosítani a parlament észrevétele, ami változtatásokat javasol, nem megvalósítható. Igazából az egyetértési eljárásban észrevételeket lehet csak tenni, de ez nem fog változtatni a helyzetet. Tehát neki az a véleménye, hogy nincs igazán értelme annak, hogy a tárgyalási folyamat során mi észrevételeket tegyünk, mert úgysem lehet változtatni, hiszen a nemzetközi partnereken is függ a dolog 95-ös szabály, 90 per 5-ös szabály, úgy tűnik, hogy a parlament hatáskörei csökkennének, de valójában a Lisszaboni szerződés rendelkezéseiről van csak szó. 96-os az Európai Bíróság előtt folyó ügyekről szól. A amikor csak véleményt mondunk, akkor a szerződés értelmében az Európai Bírósághoz is fordulhatnánk, az eljárási szabályzat ezt nem tenni lehetővé, ezért fontos, hogy ezt módosítsuk. Ez a három változás a 90 per 5 és 90 per 6-os nem okoznak problémát. Az egyetlen vita a tárgyások lezárása, illetve a megállapodás végső megkötése vonatkozása, hogy a parlament mikor mondhat és mikor nem véleményt. Köszönöm szépen. Martin úr, bárki más kéri a szót ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban. Tessék! Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Martin úr, az indokolás részletes, a javaslatok érthetők, a kezdeményezés fontos. Javaslom, hogy a ciklus végéig próbáljuk meg ezt a jelentést elfogadni. Sürget az idő. Sajnos a jelentésnek nem túl sok nyelvi változata áll rendelkezésre. O, angol, olasz, német és francia változatok alapján dolgozhatunk. Na mindegy. Néhány észrevételem nekem is lenne ezeket röviden figyelmükbe ajánlanám. Először is úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés a 90-es cikk javítása tárgyában az, hogy mi a témája a parlament véleményének, ez egy nemzetközi megállapodás, vagy pedig tanácsi határozat, ezt világosan meg kell különböztetni. Tudjuk, hogy a nemzetközi megállapodások megkötésének eljárása elég bonyolult, és a Lészabani szerződés óta a parlamentnek igazi jogköre van etéren. A legutolsó szakaszban érvényesül ez. Az eljárásnak három szakasza van az első, amikor a bizottság aláírja a megállapodás szövegét, de még a tanácsnak is el kell fogadnia azt a bizottság két javaslatot küld a, bizot, a tanácshoz. Aláírás, illetve megállapodás megkötése. Ezt követi egy határozat vagy rendelet elfogadása a szerződés megkötéséről, erre teszi javaslatot a bizottság, és ezt fogadja el a tanács. Nyilvánvaló, hogy a második tanácsi döntés után lép be a képbe a parlament, tehát amikor a megállapodás megkötéséről van szó. A határozat a parlament elé kerül konzultációra vagy egyetértésre, a 90 per 5-öst így módosítani lehetne, de én azt javaslom, hogy a megállapodás tervezet helyett a megállapodás megkötésére irányuló határozat tervezet álljon, ez így egyértelmű. Másfelől a meglévő szabályok felesleges ismétlésétől én eltekintenék a szövegben, alapvetően hol is vannak ezek azokban a módosítókban, amelyek a 90 per 4-es szabályra vonatkoznak. A legutolsó mondatról van szó, úgy gondolom, hogy ez önismétlés. Azt is szeretném, hogyha Martin úr egy kicsit kifejtené, hogy a kettes módosító mögött milyen elképzelés áll. Amennyire tudom, a tanács kérése először a parlament elnökéhez kerül onnan az illetékes szakbizottsághoz. Mit kell ezt a 90-es cikkben újra leírni? van-e bármilyen rejtett probléma a nemzetközi megállapodások megtárgyalásának eljárásában, ami miatt ezt kellene tennünk. Zárásként még egy észrevételem lenne a nemzetközi megállapodás átmeneti alkalmazása, illetve vegyes megállapodások miért problémásak. Érdemes lenne a jelentésben ezt néhány szóban kifejteni, ez úgy gondolom, hogy szükséges lenne. Bocsánat, a 90 per 4-es újrafogalmazását megismételni? 90 95-ös. Bocsánat, 95-ös. Hol van az az ismétlődés? Igen, azt mondta ön, hogy hogy meg akarja változtatni a szöveget itt. Aha, igen. Tehát a megállapodás szót változtatnánk. Tehát én azt javaslom, hogy a megállapodás tervezett kifejezés helyett, ami az eredeti szövegben szerepel, az szerepeljen, hogy határozott tervezet, ami a megállapodás megkötésére irányul. Ö, van ennek így értelme? Tehát a megállapodás tervezet általánosabb, de hogyha azt mondjuk, hogy a megállapodás megkötésére vonatkozó határozott tervezet, akkor nyilvánvaló, hogy ennek az eljárásnak melyik szakaszára utalunk. Köszönöm. Altri chiedono di intervenire su questo punto. Daff. Tovabi, felszólalók. Daffur. 90 per 5-ös esetében Hát itt nem eh, draft decisionről van szó, határozattervezetről, hanem a megállapodásra vonatkozó tervezetről. Ami pedig az érdemi tartalmi kérdéseket illeti, Brock és Moreira úr teljesen jól látják a illetékes szakbizottságoktól, az érintett szakbizottságoktól, amikor azt mondják, hogy egy kereskedelmi megállapodás természeténél fogva különbözik egy politikai megállapodástól vagy szerződéstől. Nyilván az AFET szemszögéből nagyon fontos, hogy a parlament kifejezésre juttathassa egy nemzetközi megállapodás nüanszaira vonatkozóan, hogy elmondhassa, hogy mit gondol ezekről. Mások kérnek-e még szót? Nem? Akkor amennyiben Martin úr kér még szót, akkor parancsoljon. Na, az utolsó pontra vonatkozóan, amit Dafur mondott. Hát nem véletlenül olyan formában terveztem a dokumentumomat, ahogyan elkészít, elkészítettem. Vannak nyilván itt véleménykülönbségek, de hogyha az aktára utalunk, annak szövegét nem tudtuk megváltoztatni, de a véleményünknek a kifejezésével gyakorlatilag a bizottságot azért befolyásolhattuk. Ön itt nüanszokról beszélt, tehát a végeredményt talán azért egy kicsit befolyásolhattuk. És ez egy szerződés esetében is így lehet. 90 per 5-ös. Azért, hogy ilyen formában fogalmazta meg a módosítómat, ez mutat abba az irányba, hogy miért is látja ön ezt problémának. Ugye a véleményünknek a kikéréséről van itt szó, illetve arra, arról, hogy milyen formában fogalmazunk meg ezt a véleményt. Ez gyakorlatilag nem fog változtatni a folyamaton, az eljáráson, de hát nyilván erről, erről lehet még vitázni. Jó, nyilván el kell fogadnunk, majd március 18-án, amikor szavazunk erről a jelentésről, addig lesznek módosításra lehetőségek, február 20-áig lehet ezeket benyújtani, és hogyha senkinek nincs ezzel kapcsolatosan ellenvetése, akkor így fogunk eljárni. Akkor a következő jelentés folytatjuk, Valtieri féle jelentés, az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás. Az elnökségnek volt egy munkacsoportja, ennek én is tagja voltam. És nyilván Gváltyéri úr is ott volt. Lezárásra kerültek ezek a tárgyalások, és a parlament elnöksége is jóvá hagyta az eredményeket. 127-es cikk szerint a mi szakbizottságunknak a feladata, hogy mindezt a plenárison előterjessze, majd pedig szavazásra bocsássuk. Valtyéri úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! Hát gyakorlatilag a tárgyalásoknak az eredményeit tükrözi a jelentés, amit a transzparencia regiszterre vonatkozóan folytattunk, ezt terjesztjük a Parlament elé. Igyekeztünk nagyon hülyen tükrözni a tárgyalások menetét, a jelentéstevő is ott volt végig ezeken. és az intézményközi megállapodásban foglalt rendelkezéseket is be kell tartani, ez is vezérmotívumunk volt, Ugyanakkor kétféle tipológiát is igyekeztünk körvonalazni, az átláthatóság nyilvántartásra vonatkozóan. Az egyik, hogy legyen ez kötelező erejű, a felvétel a nyilvántartásba, a másik pedig, hogy kvázi értelmező megjegyzéseket tegyünk a megállapodás módosítására vonatkozóan. No, nézzük akkor. Ugye a parlament a múltban azért szállt sikra, hogy az átláthatósági nyilvántartás legyen kötelező érvényű. Nos, ez a jelentés is ugyanezt az elképzelést karolja föl. Sőt, még nagyobb sürgősséggel húzza alá ezt az elképzelést. Tehát nem csak lehetséges eljárásokat vetít előre, hanem egy dátumot, egy határidőt is rögzít és erről már folytak tárgyalások a bizottsággal is. Amikor is az intézményközi megállapodásnak a folytatásáról vagy megújításáról volt szó. A viták során azért mindenféle diskrepancia vetődött föl, gyakorlatilag a hatáskörök, szabályokat illetően, mert a 11-es Európai Unió működésé szóló szerződési cikkben egyértelműen le van fektetve a célkitűzés a cél, azaz, hogy legyen párbeszéd az intézmények és a civil társadalom között, annak szervezetei között, illetve különböző egyesületek között. És ezeket nem csak rendszeresen kell megtartani, hanem transzparens módon. Tehát a dialógusnak a struktúrája, mint olyan ez rögzítve van. És nyilván a hatásköröknek a megosztása is teljesen egyértelműen rögzítésre került. A mostani szerződések viszont úgy tűnik nem tudják biztosítani azt, hogy ez az átláthatósági regiszter át, kötelező legyen, még akkor is, hogyha 253-as cikk, 352-es cikk, bocsánat, ezt előírja. Ezért javasoljuk mi azt, hogy 2016-ig a bizottság terjeszen elő egy javaslatot a 352-es cikk alapján az unió működéséről szóló szerződés 352-es cikke alapján a kötelező mi voltáról. Aztán kellene egy olyan folyó, zajló szerződésmódosítási eljárás is, és ebben meg kellene majd adni az adhok megválasztott jogalapra vonatkozóan, ha csak önkéntes átláthatósági nyilvántartást szeretnénk. Tehát ez a két csapás irányban. A második pont pedig, amiről még beszélnék, még azok az újdonságok, amelyek bevezetésre kerültek a megállapodásban. Ismerik ugye a megállapodást, tehát gyakorlatilag a javítás, szolgáló módosítókról lehet még beszélni. Ugye mondtam már, hogy lehet egy fakultatív átláthatósági regiszter, nem túlzott nyugodtan kötelező érvényű előírásokkal, de még ebben a kontextusban is azért vannak ennek a regiszternek korlátai. Mégis azt gondolom, hogy mindenképpen javulást eredménye mindez, és szeretnék Viland úrnak is köszönetet mondani az alelnöknek, aki nagyon kiválóan vezette a munkacsoporton belüli munkát, és mely tárgyalások során gyakorlatilag az intézményközi megállapodásnak a megújítását és javítását sikerült elérnünk. Ez az új megállapodás bevezeti a regiszter hatájának kiterjesztését, és tisztázza azt is, hogy legyen egyfajta ösztönző rendszer, amely arra sarkal, hogy regisztrálják magukat a nyilvántartásban az egyes szervezetek. És nyilván az egész koncepció, a lobby eh, koncepciónak az erősítése is eh, ide tartozik, azaz a regiszterbe való eh, felvétel hatájába. Aztán a már zajló és az előkészítő munkálatokra nézve is felmerül a regisztráció kérdése, de kérdésként merül föl, hogy kit zárnának ki. És itt az ügyvédeknek a státusza lesz az irányadó. Tehát, hogy olyan tevékenységet lát el, egy-egy ügyvéd, akkor ez az egyik, az érme egyik oldala, a másik oldala ennek az ügyvédi tevékenységnek viszont az, hogyha valaki tanácsadói szerepben tanácsokat ad. Nyilván ennek lesz más kihatása is, és erre majd mindjárt kitérek, amikor is a konkrét alkalmazására térek ki majd az új megállapodásnak. Beszéltem már itt arról, hogy az ösztönzői, ösztönzési rendszert erősíteni szeretnénk. Ezt a rendszert mindenképpen be kell vezetni, sőt erősíteni kell az ösztönző erőt. És hát nyilván, hogyha ösztönzésről beszélünk, akkor kizárjuk a kötelező érvényt. És nagyobb hangsúlyt kap az ösztönzés ezzel a transzparencia regiszternek a működését, a jobb működését is szavatolni tudnánk. Aztán az intézkedések, az eljárások erősítése, amennyiben valaki nem tartja be a megállapodás rendelkezéseit, és a sok-sok innováció mellett az információk körét is bővítjük, amelyeket továbbadunk. Azaz mindazok, akik a jelentés hatája alá tartozó tevékenységet információként jogosultak megkapni, azok ezeket meg is kapják. Még egyszer mondom, tehát nem kötelező érvényű regiszterről van szó, de mindenképpen egy nagy lépés lenne előre, hogyha ebben a formában járnánk el. Aztán van még egy függelék a megállapodásra vonatkozóan. Nos, itt azt javasoljuk, hogy az értelmezést tegyük teljesen tisztába, pontosítsuk, tehát azt a kötelezettséget például rögzítsük, hogy akik regisztrálják magukat ebbe a nyilvántartásba, azok az összes kliensüket ismertessék, és a megbízóikat is, akik nyomon követik a tevékenységünket. Itt is szükség lenne egy olyan felépésre, hogy erősítsük a, a regisztrálási eljárást. tehát a nem megfelelő viselkedést próbáljuk visszaszorítani ezzel a megállapodással. Aztán a magánszférába való beavatkozást szeretnénk kiszűrni, illetve ellehetetleníteni. Pontosan kell, kell látni a megbízók érdekeit is. És aztán az is nagy előny már, hogy a megállapodásban sokkal egyértelműbbek a definíciók. Az európai ö, ügyvédek kamarájához tartozóakat is arra kérik fel, hogy pontosan definiálják a saját tevékenységüket, illetve saját hatásköreiket. Nyilván majd az elnökségnek kell eldönteni, hogy mindezt hogyan fogjuk, gondolok itt az összönzési rendszerre, hogyan fogjuk ezt a gyakorlatban működtetni. Könnyítést ír, fog jelenteni egyrésztről ez az új megállapodás, másrésztről azonban úgy is lehet értelmezni, hogy akár elrettentő hatása is lehet azok számára, akik nem kívánják magukat regisztrálni. Ha valakit felkeresnek, akkor ellenőrizni kell, hogy valóban regisztrált-e az, akit fel, aki felkeresi az illetőt. De nyilván a parlament további előírásaival is összhangban kell eljárni. Aztán azt a lehetőséget is biztosítani kell, hogy olyan rendezvényeket szervezhessünk, amely a regiszter alkalmazási hatája alá tartozik, de megint csak regisztrált személyeket lehet ide meghívni. De ők felszólalhatnak szónoként, meghívást kaphatnak meghallgatásokra a szakbizottságokba, ez is a regiszter alkalmazási hatája alá tartozna, de még egyszer aláhúzom, csak azok számára tesszük ezt lehetővé, akik már regisztrálták magukat a nyilvántartásban. Aztán a támogatás, a patronusi rendszer is megint csak a nyilvántartásba vett szervezetekre vonatkozna. Még egyszer mondom, a konkrét megvalósításról majd az elnökök döntenek, de ezek a jelentésnek a legfontosabb elemei és itt be is fejezném a további részleteket, majd önök is hozzáfűzhetik, hogyha elolvasták a jelentéstervezetet. Úgyhogy most már csak meghallgatom nagyon szívesen az önök megjegyzését, és szeretném még egyszer köszönetemet kifejezni Vilándornak, és természetesen mindenkinek, a bizottságnak és minden képviselőnek, aki részt vett a felülvizsgálatban. Köszönöm szépen, Gácsi Köszönöm szépen, Gátyári úr. Söpfrin úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Gáltyeri úrnak a jelentést. Néhány kérdésem lenne csak. Azt hiszem, nagyon átfogó a jelentés, de a hatos bekezdéssel kapcsolatban, tehát minden ügyfél identitásának a felfedése, ez azt hiszem, hogy nagyon lényeges, és ezért ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. A hetes bekezdés a meg nem felelő viselkedés minél szélesebb leírása szintén nagyon korrekt. Viszont egy problémám van, ami ugyan le van némileg fedve, de azért még mindig megmarad az, hogy hogy harmadik államokhoz kapcsolódó, tehát nem EU-s államokhoz kapcsolódó lobby szervezetek is vannak, és ezek enne, ezeknek a feltételeknek az értelmében kizártak nem tudom, hogy ezzel tudunk-e valamit kezdeni. Azt hiszem, hogy Washingtonban van egy külföldi diplomaták listája, és talán lehet, hogy egy ilyesmi listát kellene nekünk is elkészítenünk vannak olyan harmadik állambeli diplomaták, akik lobbiznak, és lehet, hogy jó lenne a listába ezeket is bevenni. Na most, hogyha megnézzük a 12-es paragrafust, úgy tűnik a melléklet fényében is, úgy tűnik, hogy ez mindenkit ösztönöz, hogy valakin keresztül regisztrálhasson ami lehet, hogy túlterhelné majd a regisztrációs folyamatot. Tehát, hogyha bármelyik európai parlamenti képviselő szeretne egy meghallgatást szervezni, ha jól értem, akkor e, ezzel kapcsolatban mindenkinek regisztrálni kell. Még akkor is, hogyha egy olyan szervezetről van szó, amely öt évben egyszer jelenik meg a parlamentben. Tehát, hogyha szeretne részt venni ezen a meghallgatáson, akkor regisztrálnia kell. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a célunk. Ez talán túlságosan szigorú, túlságosan sok terhet ró aztán ezeknek a megszűrése hogy ki, ki dönt arról, hogy ki regisztrálhat, ki nem, lehetnek-e ideiglenes regisztrációk, nagyon rövid időszakra szóló, gyors eljárást megkövetelő például, hogyha valaki szeretne egy konkrét szervezetet, mondom, öt évben egyszer meghívni egy meghallgatásra. Én azt hiszem, hogy egy kicsit túlságosan megszorító és kirekesztő ez így. Mégül pedig tisztázó kérdésem lenne a 16-ossal kapcsolatban. Mi az a nem intézményi megfigyelő szervezet, a non-institutional watchdog? Ez számomra nem egészen világos. Önök, köszönöm szépen Söflin úr. Vilánd úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is Először köszönöm a jelentéstevő munkáját, sikerült neki a legfontosabb pontokat összeállítani és e összerendezni a tanácsadás, illetve a tanácskozás alapján. Örülök neki, és hálás vagyok a jelentéstevőnek azért, hogy egy ilyen jó irányba terelte ezt a jelentést az új parlament számára is megfelelő lesz majd, és majd és majd, ugye majdnem tíz ülést tartottunk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. A kettőtől ötös pontig terjedő bekezdésekben nagyon jól leírta a problematikát a jelentéstevő, hogy van-e jogalapunk, vagy nincsen. A 15-össel kapcsolatban viszont úgy tűnik, hogy nem sikerült megfelelő állapotot teremteni. A... Ich weiß ja, wann das 352-es cikk tehát nem tűnik jó jogalapnak, viszont hogyha most a szerződéseken módosítunk, akkor a transzparencia regiszter kapjon jobb jogalapot. És hát ez a központi kérdés. Vannak olyan szereplők, akik azt mondják, hogy hát csináljátok kötelező érvényű regisztert de nem ismerik fel, hogy ilyen egy, nem lehet ilyen egyszerűen dönteni arról, hogy kötelező érvényű legyen ez a nyilvántartás, hiszen ennek jogi következményei lennének. Nincs meg a jogalap jelenleg ehhez, és most nem dönthetünk úgy, hogy kötelező érvényű teszünk valamit, aminek súlyos jogkövetkezményei lesznek ami befolyásolja azt, amit itt a jelentéstevő az elején meg is fogalmaz a 11 per 2-esre gondolok itt, hogy egyrészt legyen párbeszéd, másrészt viszont legyen meg a jogosultság a hozzáféréshez. Az információkhoz való hozzáféréshez, a rendezvényeken való részvételhez, és a parlamentbe való bejutáshoz. Tehát, hogyha továbbra is ebben a helyzetben maradunk, hogy a parlament kötelező érvényű nyilvántartás mellett szásikra, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mik lesznek, mik legyenek a következő lépések. Mert, mint ahogy már elmondtam, nincs a, meg a jogalap ehhez, és a láthatatlan határhoz közeledve egyrészt ugye előírjuk a dialógus, másrészt viszont a dialógushoz való jog korlátját is feszegetjük, hát ezeknek megfelelően kell akkor eljárnunk. Ami a hetes pontot illeti, azt gondolom, hogy nagyon helyesen került itt leírásra, hogy mit gondolunk nem megfelelő magatartásról, mit képzelünk el ez alatt. Hát a jövőre nézve itt még több dolgot definiálhatnánk. Hogyha nem visszaemlékszünk arra, hogy nemrég volt egy fiatal kolléganő, aki jelentést készített, és arról tett panaszt, hogy több tízezer mélt kapott. Hát akkor ez is jelzi, hogy ezt az elvárás is megfogalmazhatjuk, hogy azok, akikről azt gondoljuk, hogy a partnereink, azok ne legyenek leterhelve azáltal, hogy a parlamenten belüli munkát nehezítik több tízezer e-maillel, hogy is fogalmazzak. Mert gyakorlatilag ezzel azt is elfogadjuk, hogyha megtámadnak kvázi bennünket, akkor, akkor ilyen béna kacsává teszik az egész parlamentet, hiszen a saját munkánkat bénítják meg, meg a szervereket terhelik le. Aztán egy nagyon font, pontos megjegyzést fogalmazott meg a tízes pontban a jelentéstevő. Nagyon üdvözlöm, hogy a brüsszeliek és a, a brüsszel és a párizsi ügyvédek olyan határozatokat fogalmaztak meg, miszerint van a klasszikus ügyvédi munkakör, illetve hát vannak olyan tevékenységei is az ügyvédeknek, amelyek nem igazán klasszikus ügyvédi tevékenységi körbe tartoznak. Ha például egy étteremben csak azért foglaltatok le egy asztalt egy étteremben, mert erre egy üdvétől kaptam megbízást, hát ez már önmagában feszegeti azt a kérdést, hogy itt tényleg ügyvédi titoktartási kötelezettségről van szó, vagy sem. A másik oldalon pedig az ügyvéd a kliense egyetértése nélkül is felfedi az ügyvédjének a, a ki, kilétét. Tehát ezt elvárni, ez eléggé ö, nehéz kérdés. Én egy, most ö, tárgyalásokat folytatok az ügyvédi kamara tagjaival, ö, és ö, arról folyik a vita, hogy megnézzük a dossziét, a titoktartási kötelezettség figyelembevétele mellett, mert ott van az a kérdés, hogy ha nekem fel kell fednem a klienseimnek a kivétét, akkor ebben nem megyek bele. Nem megyek bele abba, hogy a nyilvántartásban kötelezően regisztráltassam magam, hiszen itt már alkotmányos kérdéseket, alkotmány jogi kérdéseket vet fel ez a magatartás. Tehát a tízesben megfogalmazott gondolat, ez nagyon helyes, és nem vet fel olyan lehetőségeket, amelyeket mi sem tudunk most, amihez mi sem tudjuk magunkat tartani. 12-es pontnál, ahogyan Söpflin úr is rámutatott, több dolgot is figyelembe kell vennünk, amikor majd az, értekezlet, az elnökök értekezletek tén döntenek. Például arra gondolok itt, hogy a munkatársainkat tényleg fel kell kérni arra, hogy mindenféle vizsgálatot hajtsanak végre, vezessenek le. Nem tudom, hogy itt kikre gondol, esetleg a munkatársak alatt gondol itt a parlamenti munkatársakra, az asszisztensekre, vagy pedig magukra a képviselékre eléggé hibrid megközelítést alkalmazunk. Ugye azóta, hogy megvan a az asszisztensekre vonatkozó jogállás. Fontos lenne, hogy a legközelebbi alkalommal ezzel a kérdéssel is foglalkozunk, mert a jelenlegi eljárásban eléggé nehezen fogunk itt dűrőre jutni. Én azt gondolom, hogy Gualtieri úr mindjárt válaszol Söpflin úr kérdésére, és aztán itt van még az a kérdés, hogy szakbizottságon belül mondjuk egy külső meghívott eh, akár szónoként is felszólaljon. Itt eh, hivatalos szónokokról van szó, senkit nem lehet visszatartani attól, hogy kommentát fűzzön a, a zajló vitához, vagy, vagy azt figyelemmel kísérje, de ez regisztrációhoz kötött lehetőség. És még egyszer mondom, hogy itt is megint a határokat feszegetjük. Harmadik dolog, erről is szólt Söpflin úr, a watchdog státusz kérdése. A 17-es pontban egyértelművé tettük, hogy nincs megfelelő számú személyzetünk ehhez, és hogy a bizottság pedig nem mutat hajlandóságot, hogy még több pénzt szálljon a közös titkárságra. Úgyhogy itt az ellenőrzés során csak nagyon korlátozottan tudunk majd fellépni. Úgyhogy én azt tartanám konzekvensnek, hogy a 16-ban a civil társadalom szerepét is még egyszer kidomborítanánk, és azt mondanánk, hogy ha valakinek kint feltűnik valami, akkor ezt jelenthesse a parlament felé, és akkor megfelelő panaszoknak a birtokában a panaszkezelési mechanizmusokkal jussunk előrébb. Úgyhogy a jelentést ebben a formájában csak üdvözölni tudom, és talán hangsúlyozottabban megfogalmazva egyik-másik helyen javíthatunk rajta. De nagyon fontos lépésnek tartom előre, és külön tekintve is nagy jelentésségű lépésnek tartom, mert még egyszer mondom, jogközösség vagyunk, ezért jogalap nélkül nem lehet valamit kötelező érvényel követelni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viland úr. Nyilván azért is ön, nagyon nagy részben önnek köszönhetjük ezt a megállapodást, mert ön vezette a munkacsoportot. Hefner úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Gáltier úr, eh, Hiviland úr és más résztvevők eh, eh, munkacsoportban elvégzett munkáját. Rendkívül fontos projektről van szó, úgy gondolom nagyon nagy szükség van arra, hogy mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy nem saját magunkért dolgozunk, hanem a polgárok érdekében. Nem mi vagyunk a polgárok, hanem képviseljük őket, rajtunk keresztül képviseltetik ők magunkat, és <clears throat> jog, joguk van ahhoz, hogy megköveteljék, hogy átlátható és elszámoltatható módon dolgozzunk, illetve hogy a döntések során a polgárok és az unió érdekeit tartsuk el szem előtt, ne pedig a saját érdekeinket, illetve ne olyan érdekeiket, érdekeket, amelyeket bizonyos lobbycsoportok képviselnek, vagy bizonyos pénzügyi érdekeket. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ha a nyilvánosság, különösen azért, mert a nyilvánosságra kikerült információk szerint nagyon sok visszaélés történt, ezekből voltak botrányok is, és ezért nagyon fontos, hogy minél nagyobb mértékű átláthatóság legyen. Az átláthatósági regiszter nagyon fontos lépés ebbe az irányba. Tudjuk, hogy léteznek már ilyen eh, intézkedések, de ezek egyelőre nem kielégítőek. A probléma az, hogy egyelőre meg van kötve a kezünk, nem tudjuk eh, világosan elmondani, az, az, az adott embereknek, hogy hát regisztrálniuk kell, ezért jó lenne, hogyha most a kötelező jelleg megszületne. Galtieri és Wieland úr jogosan mutatott rá arra, hogy vannak jogi megkötései annak, amelyeket, azoknak a döntéseknek, amelyeket a parlament meghozhat, és van egy sor olyan kérdés, amely szerződés módosítás nélkül nem intézhető el. Ezért köszönöm különösen az egyestől négyes cikkig terjedő rész tartalmát, tehát az, hogy a jogi keret feltétele annak, hogy minél kötelezőbb jellegűvé tegyük ezt a regisztrálást, mégpedig olyan jellegűvé, hogy amely a mi igényeinknek is megfelel. A munkacsoportban kidolgozott szöveg tulajdonképpen az, ami jelenleg lehetőség amelyre lehetőség van. Nagyon sokan bírálják ezt, de én úgy gondolom, hogy nagyon hosszú tárgyalások után egy, értettünk egyet a frakciók között abban, hogy a jelenlegi keretek között mit tudunk tenni annak érdekében, hogy, meg, hogy minél jobban és átláthatóbban tudjuk végezni a munkánkat. A szavazásig még néhány pontot lehetne pontosítani, részleteket nem fogok most mondani. Minden, esetleg csak azt, hogy a szakbizottságok a saját szabályaik betartására kell, hogy törekedjenek, illetve a magatartási kódexek betartására. Ezt el kell várnunk annak biztosítása érdekében, hogy a kollégáink megfelelőképpen tudják végezni a munkájukat, és hogy a leglényegesebb jogszabályokat semmiképpen ne szegje meg senki. A hetes cikkben a nem megfelelő viselkedésről beszélünk, és itt három nagyon világos definíciót vettünk fel arra vonatkozóan, hogy a nem megfelelő viselkedés alá mi tartozik. Az a javaslatom, majd be is fogom ezt nyújtani, csak még meg kell pontosabban fogalmaznunk, hogy a a különböző képviselőknek nyújtott pénzügyi kedvezményeket is megemlítsük itt. Elég sok ilyen eset történt már, és úgy gondolom, hogy minden esetben biztosítanunk kell, hogy a képviselők függetlensége megmaradjon, hiszen ezek a, ezek a kedvezmények vagy pénzügyi nyújtások ezek árnyékot vetnek a függetlenségre, tehát ezt mindenképpen egyértelműen nem megfelelő viselkedésnek kell tartani. Például egy bizonyos bagatel határ fölött adott ajándékokat és egyéb pénzügyi kedvezményeket is ide sorolnám majd néhány módosítót még be fogunk nyújtani, de alapjában véve úgy gondolom, hogy a frakciók közötti tárgyalás eredményeképpen jelenleg ebben az időpontban ez a legmegfelelőbb kompromisszum, és ez segít majd minket abban, hogy itt a parlamentben a kötelező átláthatósági regiszter felállításáért tovább tudjunk harcolni illetve hogy majd a megfelelő alapot megteremtsük az esetleges jövőbeni alkot, szerződés módosítók, módosításokhoz. Andrew Duff. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a megállapodást. Ez az a helyzet, amelyben 2010-ben kellett volna, hogy legyünk, amikor elkezdtük a az átláthatósági regiszterről való tárgyalást. És nagyon jól kihasználja a, az utóbbi két-három év alatt megteremtődött tapasztalatot. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a parlament egy bizonyos aranymércét állítson fel és határozzon meg annak érdekében, hogy a megfelelő átláthatóság mereng, megteremtődjön. A nemzeti parlamentek helyzetéhez képest javítandó a saját helyzetünkön, mert ugye a nemzeti parlamentek helyzete nem mindig tiszteletre méltó ebből a szempontból. A 298-as cikke a szerződésnek szól arról, hogy egy nyílt, hatékony és független európai adminisztrációt kell megteremtenünk, és tudjuk, hogy most szerződés módosításokon gondolkodunk. Én úgy gondolom, hogy ennek a cikknek a terminológiája nem megfelelő annak tükrözésére, ami a célunk lenne, tehát egy sokkal demokratikusabb Unió és demokratikusabb kultúra, amelyet most szeretnénk megteremteni, hiszen a szerződések megfogalmazása óta azért eltelt egy kis idő. Úgy gondolom, hogy a parlament bürójának nagyon nagy a felelőssége, arra, tekint, arra való tekintettel, hogy a magatartási kódexet szigorúbban érvényesítesse, mint ahogy azt az elmúlt időben láthattuk. Üdvözlöm Víland úr e területen kifejtett nagy erőfeszítéseit ezért. Abban is hiszek, hogy ahogy van standard és nem standard ügyvédi tevékenység, illetve standard és nem standard diplomáciai tevékenység. El kell, hogy ítéljem azt a revansista és elítélendő művöz, művészeti kiállításokat, amelyeket a parlamentben megrendeznek. Például a nemrégiben megrendezett Azerbajdzsánit. Úgy gondolom, hogy a bürónak sokkal szigorúbban, szigorúbban kéne eljárni, és igenis el kellene utasítania olyan kísérleteket, amelyek teljesen konkrét politikai manifestációt próbálnak bizonyos országok politikája mellett demonstrálni a parlamentben. Köszönöm. Se, se Gualtieri vuol fare dire due parole di replica. Gualtieri úr szeretne néhány szóban reagálni? Igen, nagyon röviden először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani a hozzászólásokért, illetve azért, hogy értékelik a munkát, amit elvégeztünk. Röviden válaszolnék Söpflin úr kérdésére azzal kapcsolatban, Hát valóban a külföldi diplomaták komoly problémát jelentenek, ezt megbeszéltük. Úgy gondolom, hogy nem közvetlenül a diplomatákra vonatkozik, de az, a vegyes entitásokra vonatkozhat az első melléklet utolsó része, de eh, nyilván a diplomaták eh, témájára nem vonatkozik a szöveg, és erről el kell gondolkodnunk. Egyetértek, hogy ez egy komoly kérdés. Egyértelműen különbséget kell tenni a eh, külügyi tevékenység és a lobby között. Nyilvánvaló, hogy erről gondolkodnunk kell. Aztán felvetett ön még itt egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy túlságosan szigorúak a feltételek a co-hosting esetében. Nem vagyok benne biztos, hogyha együttes szervezéséről van szó egy rendezvénynek, akkor mindig a társszervezőt is regiszelni kell, de hogyha költségek vetődnek fel, akkor valóban végeredményben nem hiszem, hogy túl lenne terhelve, vagy túl szigorú lenne itt a szabályozás. Jobb, hogyha nagyobb az átláthatóság, mint ha kisebb. A figyelőszervezetek, illetve watchdogok esetében, ahogy Villand alelnök is mondta, az átláthatósággal foglalkozó civil szervezetek nagyon komoly kontribúcióval éltek, és üdvözöljük a szerepüket, illetve ösztönözzük, hogy még nagyobb szerepet játszanak a jövőben a regiszter kapcsán. a közös transzparencia regiszter munkatársainak egyébként köszöntet kell mondanom, mert igen, sokban segítették a jelentés elkészítését. Úgy gondolom, hogy a Villand úr által ezt nem kell kommentálnom, alapvetően egyetértünk ebben. Néhány észrevétele zárnám a jogalapra és a kötelező nyilvántartásba vételre vonatkozóan. Gerald felismerte, ez egy nagyon fontos része a jelentésnek. Hangsúlyoznám, hogy a bizottsággal is sikerült megállapodni egy csomó mindenről, a határidőről. Két opció van, az egyik az, hogy egy konkrét jogalapot szerződésváltoztatással létrehozni, de a 252-es cikk hangsúlyoznám, hogy már is lehetővé teszi egy kötelező regiszter felállítását. Nyilván ez a 252-es, ez egy nagyon nehézkes eljárás, de jelenlegi szerződésen belül létezik, és a bizottságnak kell ennek alapján javaslatot tennie. Tehát eh, amennyiben nem változik a szerződés, és nem jön létre egy külön jogalap, ami persze a legjobb helyzet lenne, 2016-ra a bizottságnak mindenképpen eh, javaslatot kell tennie eh, arra, hogy a hogy a 352 alapján hogyan jöjjön létre a kötelező nyilvántartás Nincs további észrevételem. Természetesen üdvözöljük a helytelen magatartás jobb definícióját a zöldek kezdeményezésére. Úgy a definícióban az eddigi világos meghatározás ugye túlmegy ezen a két konkrét mondaton. Mindenképpen jó lenne, ha tovább javíthatnánk, és egyértelműbbé tehetnénk ezt a definíciót. Nem tudom megállni, hogy nem mondjam, amit Carol mondott, nagyon fontos téma intézményes kötelezettségünk, hogy képviseljük az állampolgárokat méghozzá a legátláthatóbb módon, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha javulna mm, ez az átláthatósági regiszter, illetve tovább haladnánk az úton a kötelező nyilvántartás felé az állampolgárok jogképviselete érdekében. Köszönöm szépen. Rendben, akkor határozzuk meg az időpontokat, a határidőket. Március 18-án kell elfogadnunk a jelentést, módosítókat február 20-áig lehet akkor benyújtani, a mindenki egyetért, mindenki egyetért. Akkor így döntöttünk, most pedig következik a szavazás, három jelentésről kell szavaznunk a leghosszabb a Rangel eh, jelentés, a Lisszaboni Szerződés végrehajtás az Európai Parlament eh, vonatkozásában. Eh, szavazzunk akkor a Rangel jelentésről, a Lisszaboni Szerződés végrehajtás az EP vonatkozásában. Különböző kompromisszumok születtek, A kompromisszum mellette ellene négy ellenszavazat, tartózkodások, egy tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 22-es módosító, mert a, a többire vonatkozott a kompromisszum. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum. Mellette ellene négy szavazat. tartózkodás nincsen, a B kompromisszumot is elfogadtuk. Harmincas módosító következik. Harmincas mellett ellen tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-34-es ről is kell szavaznunk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es Dafur mellette meg kell számolnunk. Ki è contrario? Ellene 11. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. C kompromisszum. Volt egy, ellensz, volt egy tartózkodás is, bocsánat. Tehát C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Harminckilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. D kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ugorjunk a 43-asra, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 44-es módosító. És a 45-ös. Együtt szavazunk mellettük, ellenük. Tartózkodás. Elutasítottuk őket. E kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. így előre kell ugornunk. Az F kompromisszum következik. Az 50-est visszavonták F mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. fábrano gli emendamenti compresi, si va al compromesso G. Favorevoli? G kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Az 55-öst visszavonták, a többi oka fogyottá vált, és így eljutunk a 62-es módosítóhoz, mellette, 62-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Megszámoljuk esetleg? Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Elutasítottuk, jó. I kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 68-as mellette. Ellene Elfogadtuk. Júri egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe 14, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Inta kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetvenhármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A Libe 1-esről nem szavazunk már. Júri 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Inta 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette ellene elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellette, 79-es ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as és 81-es megegyeznek mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva. 82-es mellett, ellen tartózkodás elutasítva, Júri hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. El kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 87-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as az Inta 9-esről nem kell már szavazni. 88-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Libe 4-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Libe 6-os mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Júri 7-es mellett,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 Elnök úr, úgy gondolom, hogy az elektronikus módszert kellene e, alkalmazni, ez általában működik. A Júri 7-est ellenőrizni. Rendben, akkor e, ellenőrizzük elektronikusan a 7-est. Bene, Allora stiamo per votare Libe 12. Rendben, akkor a júri 7-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 24 igen, 14 nem, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Libe 12 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Az Inta 12-esről nem kell már szavazni, Júri 5-ös mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Júri 3-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 89-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 90-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Int a 11-es első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. a 5-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Libe 8-as, fogyott vált. Következik tehát az N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik az M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilencvenhatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az INTA 11-esről nem kell szavazni, mert a 97-est elfogadtuk. Az INTA 11-es harmadik részéről sem kell, az is okafogyottá vált. Következik a 99-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Inta hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ó kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Libe 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellette ellene elutasítottuk. P kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. Inta 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellett 109-es, bocsánat, mellett ellene. Akkor ellenőrizzük elektronikusan ezt is. 109-es módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tizenhárom nem, tíz igen, egy tartózkodás. 110-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 116-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Libe 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene elutasítva. De ezt ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de elektronikusan ellenőrizzük. Linen és mások hármas módosítója, megnyitom az ellenőrző szavazást, lezárom, valóban elutasításra kerül 13 nem, 10 igen és egy tartózkodással. A négyes és az ötös okafogyottá váltak? Nem. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 12-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 14-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt és Megnyitom a szavazást. 14-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasításra került, mert döntetlen az eredmény. 15-ös. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 16-os mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette? ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem, még nem mindenki szavazott. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk 18 igen, 4 nem, egy tartózkodás. Gratulálunk Rangel úrnak. Nagyon komoly erőfeszítést tett, ami végül meghozta gyümölcsét. Köszönjük szépen, Rangel úr! Most pedig akkor folytatjuk a gurmai jelentéssel a szavazást. Hefner úr, parancsoljon. A gurmai jelentéshez kíván felszólalni? Jó. Ahogyan tegnap már bejelentettem, szóbeli módosítót kívánok benyújtani, egy nagyon rövid módosítóra van szó, mégpedig az A kompromisszumra vonatkozóan. Itt a szóbeli kérdések órájáról van szó, a bizottsághoz intézett kérdések órájában, ahol horizontális témákban lehetne egy vagy több kérdést föltenni. A megfontolása mögött az, hogy lehetne olyan, lehet olyan helyzet, amikor nem csak egy, hanem akár két nagyon fontos témát vezethetnénk elő. És most ugye egy új formátumról beszélünk, amely csak havonta egyszer szerepelne a napirenden. Úgyhogy az elnökök értekezletén elő kellene vezetni, hogy nem csak egy, hanem akár két témát is felvessünk, azaz ezt a lehetőséget ne zárjuk ki a saját szabályainknál fogva, úgyhogy ezért teszek javaslatot erre a szóbeli módosítóra. Mit gondol ön erről, Kurmai asszony? jelöljünk meg. Ha ugyanez lesz az öndöntése, akkor rendben van. Jó, csak pontosan akartam érteni a jelentéstevő pozícióját is. Ez pedig az, hogy ezt a mm, szobali módosítót ne bocsássuk szavazásra. Vagy tartalmilag ellenzi? És akkor Hefner úr módosítójáról szavazunk. Hogy látja? nem nagyon tudom támogatni, mert félreérthető abban az értelemben, hogy ez kötelező jellegű lenne, hogy minden egyes szóbeli kérdések óráján több témát tűzzünk napirendre. Ezért nem tudom támogatni. Ha nyilván, hogyha másként fogalmazzuk, hogy egy vagy több téma, az mehetne, de a Specific Horizontal Scheme egyszerűen azt hozza magával, hogy számos összefüggő témát hozzunk fel és javasoljunk. De elfogadható. Jó, akkor erről szavazunk. És akkor ezt belevesszük még az A kompromisszumba. Ez tehát a javaslat. És ezt így elfogadtuk. Jó, akkor A kompromisszumról szavazunk. scusa seguendo il suggerimento del capo della segreteria. Allora, votiamo prima... No, a titkárság javaslata, hogy először arról szavazzunk, hogy Hefner úr indítványát belevegyük-e a kompromisszumba, vagy sem, és utána szavazunk csak a kompromisszumról. Tehát ki támogatja Hefner úr szóbeli módosítójának az A kompromisszumba való felvételét? Kérem a kezeket. Ellene ki szavaz? Jó, tehát akkor most szavazunk az A kompromisszumról, ezt ki támogatja? Ki nem támogatja? Tartózkodók, elfogadtuk. Akkor mehetünk egyenesen tovább a nyolcas módosítóval. duff féle módosító. Eh, vi chiedo scusa, ma non mi hanno fornito l'ultima lista, ma quella che avevo avuto. Elnök, elnézést kérek, de nem volt aktualizált, frissített szavazási listám, ami szerint azonban a gurmai féle szóbeli módosítóról kell szavaznunk. Kérem, ki támogatja ezt? Vagy ügy, ügyrendi felszólalás? Hát eh, az a helyzet, hogy ezt a szóbeli módosítót eh, nagyon erősen ellenzem. Remélem, hogy értékelik, hogy gyakorlatilag a tanácsot nevezi meg, mint aki fogadó fél a kérdéseink fogadó fele. És erről nem vitáztunk a szakbizottságon belül, ez szerepel itt. Mert a tanácsot gyakorlatilag a listáról kizárja azok listájáról, azon szereplők listájáról, akiknek kérdéseket tehetnénk fel, ami hát egy abszolút helyzetet teremt. Nyilván politikai megfontolás kell, hogy legyen -e mögött, de erről nem volt szó a szakbizottságon belül. Ezért formálisan én ellenzem ezt a szóbeli módosítót. Gurmai asszony, akkor egy indoklást hagyadjak erre. Ugye a tanácshoz rend, intézett kérdések órája soha nem volt a szerződések része, és nem is alkalmaztuk. Úgyhogy ezt akár törölhetjük is, mert az eljárási szabályzat talán nem a legjobb hely arra, hogy egy ilyen politikai üzenetet közvetítsünk, és kvázi politikai kötelezettséget oktroáljunk egy, egy intézményre. Chairman. Elnök úr, egy szóbeli módosítót csak egy öntetű támogatással lehet ö, ö, előterjeszteni, és egy valaki ellene szólt fel, tehát ezt törölni kell. Kettőre van szükség. Dafurnak a pozícióját ki támogatja? Nem, egy öntetű kell, hogy legyen, de hogyha erről van szó, akkor tudom támogatni Daf képviselő urat. Jó. Hát ha így van, akkor nem tudjuk ezt a szóbeli módosító szavazásra bocsátani. Akkor a nyolcas következik. Duff-féle módosító ki támogatja ezt, ki nem. Tartózkodók, elutasítottuk. Kilences, megint Duff-féle. Mellette ki szavaz. Ellenvetések. Tartózkodók, elfogadtuk. Tízes, gurmai féle, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Gurmai féle szóbeli módosító a következő. Ez a 117-es cikkre vonatkozik. Ki támogatja, kiszavaz ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es módosító. Ez okafogyottá vált, a 12-es is. Nem, a 12-esről szavaznom kell. Akkor ezt ki támogatja? Ellene ki szavaz? Tartózkodók, ez átment. 13-as, mellette. Tizenhármasról kell szavaznunk, igen, igen, tehát 13-asról. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most jön a 15-ös. Ez már lefedésre került, akkor 14-es mellette, ellene, tartózkodók, átment. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18. 18 Duff, favorevoli? 18-as Duff féle mellette, ellene. Ezt inkább ellenőrizzük elektronikusan. Tessék, megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. és elfogadtuk 12-10 arányában egy tartózkodás mellett. 19-es gurmai féle mellette kiszavaz, ellene tartózkodok, elfogadtuk, jön a 20-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum. Ezt ki támogatja? Ezt is elfogadtuk. Igen, itt azt sugják, hogy erről már szavaztunk. Ja nem, nem, nem, az A lefette. Votiamo l'emendamento 28 allora. 28. 28-as módosító. Ezt kitámogatja. Ellene szavaz. Tartózkodók, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32-es. Nem, javítja magát az elnök, 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezzel lefett, ö, okafogyottá vált a 35-ös, jön a 36-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as mellette, illetve ez okafogyottá vált, 39-es mellette ellene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 jó, akkor folytatjuk a Gurmaizita féle szóbeli módosítóval. Ezt ki támogatja? Ellene ki szavaz? Tartózkodók elfogadtuk. És akkor egy további szóbeli módosító a hármas paragrafushoz mellette ellene tartózkodók, ez is átment. Jön a végszavazás. Elektronikusan a jelentésről szavazunk elektronikusan. És megnyitottam a szavazást. Lezártam. Mindenki szavazott? Akkor most lezártam. 18 igen, egy nem, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Úgyhogy gratulálunk Urmai asszonynak. Akkor marad még a Solc jelentés. Hm? Brock, Onorevole Brock, a parola. Elnök úr, bizonyára az én hibám, hogy nem tettem semmit, hogy megelőzem ezt, de nekem úgy tűnik, hogy egyre bonyolítjuk itt a helyzetet, és ilyen urnás rendszert, sorsolási rendszert vezetünk be, úgyhogy ez az egy ellenszavazat, ez én vagyok, ez kvázi egy szavazat, magyarázat volt a részemről.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 ellene, tartózkodás, elutasítottuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. 10 mellette 13-an ellene egy tartózkodást, tehát elutasítottuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elusít, elutasítottuk. akkor e, ismételjük meg még egyszer, jó? Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12-11 óra arányban, tehát a G kompromisszumot elutasítottuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenkettes Ránzsel mellette. A tizenkettes módosító Rangel véleménye szerint a trojka vészhelyzeti megoldásnak jó volt, de mostantól kezdve stb. stb. ez a szöveg. Én azt kérem, hogy ezt a támogatást, ezt, ezt, ezt a módosítót támogassák. Tehát az eredeti szövege a módosítónak úgy hangzik, hogy a jelentéstevő szerint a trojkát, trojkát jogosul használtuk, jogosan használtuk vészhelyzeti megoldásként az eurózóna válsághelyzetében, de mostantól kezdve az állandó megközelítési mechanizmus ilyen is ilyen kell, hogy legyen. Én azt javaslom, hogy a, írjuk azt, hogy a trojkát ideiglenes vészhelyzeti megoldásnak állítottuk föl. Tehát a has been established megfogalmazás legyen benne angolul, ami kicsit semlegesebb, de úgy gondolom, hogy a, talán így szélesebb támogatást fog kapni a módosító, és tulajdonképpen nem változtatjuk meg a lényegét. Elfogadjuk. Sì? Pongo in votazione con questa eh, integrazione dovuta all'emendamento orale eh, l'emendamento. Tehát akkor a szóbeli módosítóval együtt módosítunk a 12 es mellette, ellene? El, elfogadtuk. 13. Nem, az I kompromisszumot elfogadtunk, és az levette 13-as, tehát az F kompromisszum következik mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 14-es meg volt 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizen. Melyik jön? 16-os mellette. Ellene. 16-osról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk azt hiszem. Ellenőrizzük le a 17-est. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk, igen. Mindössze egy szavazattal. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as, 21-es kiesik, 22-es és 23-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan, 23-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. K kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. 24-es kiesik, 25-ös jön mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan leellenőrizzük, 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk egy szavazattal. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene ellenőrizzük. Elfogadtuk, de ellenőrizzük le. És csak megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk. 28 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. H kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a H kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31 mellette, Elnézést kérek. 32-es jön mellette. Ellene. Ellen, elektronikusan leellenőrizzük. 32-es Solc. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Votare, non c'è Caduco? Favorevoli. Sul 34. 34-es mellette. 34 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Trentasei ancora. Favorevoli? 36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Harminc hetes kiesik, egyes solc mellette, ellene, elfogadtuk kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes kiesik, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ötös Scholz mellette, ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. C kompromisszum mellette. C kompromisszum ellene. Elutasítva. D kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Nyolcas mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Hetesről nem szavazunk. Kilences módosító mellette. Ellene Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük le elektronikusan. kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elutasítottuk. Tízes módosító mellette. Ellene. Biztos vagyok benne, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük le mégis? Rendben, tízes módosító Solc, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A tízes volt az utolsó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Végszavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Tíz tartózkodás, Kilenc mellette négyen ellene szavaztak, tehát elfogadtuk a szöveget. Gratulálunk Solc úrnak, a jelentéstevőnek, és köszönjük a munkáját. Akkor ezzel be is fejeztük a szavazást. Mégpedig időben. És akkor folytatjuk a további napi rendi pontokkal.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 Allora, intanto sul punto 15 che è la comunicazione dei Folytassuk akkor a 15-ös ponttal, ami az elnöki közlemények pontja. Volt egy rövid koordinátori ülésünk ma reggel. Ezzel kapcsolatban nagyon röviden el fogom mondani, hogy miről volt szó. Két döntés született. Az egyik az a, arról a bizonyos meghallgatásról szól, amelyet 10, március 17-ére, 18-ára terveztünk, Európa jövőjéről szóló meghallgatás. Úgy döntöttünk, hogy ezt nem tartjuk meg azon a napon, mivel a brit Európa miniszter, Európai ügyi miniszter hajlandó volt velünk találkozni azon a napon. és azon kívül úgy döntöttünk, hogy egyedül a miniszternek szenteljük a 17-ei napot európai ügyeknek, aztán az Európa jövőjéről szóló vitát Weiler professzorral is lefolytatjuk, aki már korábban igent mondott a felkérésünkre. és az új Paktum Európának nevű projekttel kapcsolatban lesz majd még egy meghallgatás. A King Baduin alapítvány és a Bertezman alapítvány érkezett levelet tovább küldtük. Aztán a másik kérdés az pedig az Európai Unió csatlakozása az Európai emberi jogi bírósághoz. Ezt ezen is már nagyon soká, sokáig dolgoztunk, de nem tudtuk, hogy a tárgyalásoknak milyen eredménye született. Szerettünk volna ezért sokkal többet tudni erről. A koordinátorok javaslata az, hogy a bizottságnak tegyünk fel egy kérdést, ezzel kapcsolatban és várunk, várjunk tőlük meg egy formális választ. Úgyhogy, ha mindenki egyetért ebben, akkor ezt így fogjuk megtenni. Tulajdonképpen ez volt a koordinátorok ülésének lényege, és most ezzel át is térünk. Ja, valaki szeretne, ha valamit mondani, bronzúr. Akkor én most nem értem, hogy az európai jövőjéről szóló meghallgatás az mikor lesz, hogyha a miniszterrel 17-én találkozunk, ezt megértettem, de utána lesz egy Weiler, professzorral tartó, tartandó találkozó, az 18-án lesz a következő napon? Igen, ezt mondtam. Szeretnénk ugyanis, hogy, hogy a professzor és a miniszter külön-külön találkozna a szakbizottsággal. Tehát miniszter úr 17-én jön, és akkor ha 17-én ül, akkor 18-án jön a Weiler professzor, de hogyha 18-án ér rá, akkor 17-ére hívjuk meg a professzort. Majd később tudjuk e, eldönteni, hogy pontosan milyen dátumokról lesz szó, de külön-külön szeretnénk tárgyalni velük, annak ellenére, hogy lehet, hogy ugyanazokról a témákról lesz majd szó, de szeretnénk külön beszélni velük. Ez így világos? Jó, tehát akkor 16. pont, eljárási szabályzat módosítás az elektronikus aláírás lehetővé tétel érdekében. Söpflin úré a szó. Thank you very much. This is a technical uh, amendment. Basically... Technikai módosítóról van szó, amely lehetővé teszi a dokumentumok szétosztását. Ez egy kísérleti projekt, és itt az elektronikus aláírások is uh, szerepelhetnek, hogyha technikailag megbízhatóak, és hogy, hogyha ezt így jóvá is hagyták. Tehát tulajdonképpen az elektronikus aláírás dokumentumokon való szerepeltetése itt a kérdés, ez egy kísérleti projekt, amely már néhány éve folyik. Ennyit tudok mondani a projektről. Köszönöm. Valaki más kérem még szót? Hát ha ennyire világos és egyértelmű, akkor tulajdonképpen rögzíthetjük február 27-ére a módosítók benyújtásának a határidei déli 12 órában. És aztán a március 18-ai ülésünkön foglalkozunk újra a kérdéssel, akkor lesz a szavazás a témában. Egyebek alatt semmi nem szerepel. Mást sem látok, aki szót kérne, úgyhogy akkor csak tájékoztatnék mindenkit, hogy hétfőn délután, háromtól fél hétig lesz a következő ülésünk, majd pedig folytatjuk másnap, március 18-án 9-től 12.30-ig. Tehát március 18, 9-től fél egyig mindenkinek. Köszönöm, és ezzel lezárom az ülést.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 a politikai pártok és alapítványok finanszírozásáról megállapodást kötöttünk, és ma délután négy órakor találkozik a tárgyaló csapat. Kérem, hogy aki tagja ennek, az legyen ott négy órakor. az 5E2-es teremben, 5E2-es teremben találkozunk. Köszönöm szépen, és most tényleg berekeztem az ülést.